Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Először is megnyitnám az ITRE szakbizottsági ülést, az elsőt itt a 2018-as évben. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az a sok munkához, amely majd vár ránk ebben az időszakban. Kezdjük is az ülésünket. Hogyha semmilyen megjegyzéssel nem élnek, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Úgy látom, hogy senkinek nincs kifogása. Nekem nincs elnöki közleményem. Most pedig fogadjuk el a november 6-ai ülé, ülés jegyzőkönyvét, hogyha senki nem jelentkezik az ülés végéig, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. És akkor jön a négyes napi rendi pont, méghozzá a tiszta energiákkal kap, az Európai Védelmi Ipar Fejlesztési Program létrehozása az uniós védelmi ipar versenyképessége és innovációs kapacitása támogatásának céljából. Ez egy igen új téma, mint ahogyan ezt mindannyian tudjuk. Az EFET valószínűleg kezdődött ez az egész egész téma, ott vizsgálták már jó pár hónapja, sőt két, két éve ezt a témát, és persze van ennek egy ipari vetülete is, ennek az egész alapötletnek, ez pedig a mi hatáskörünkbe tartozik. Úgyhogy el is kezdjük ennek a témának a vizsgálatát. A jelentéstevőnk Françoise Grostet asszony, hogy mondjam el, Ugye a mai ülésen a 472 módosítót fogjuk vizsgálni, amelyet a képviselők nyújtottak be a bizottság javaslatához, beleértve a jelentéstevő jelentéséhez fűzött módosításokat is. Krosztát asszony <coughs> már bemutatta a jelentés tervezetét még november 27-én az ITRE ülésen. Most tehát a módosítókat fogjuk megvitatni. Jelentéstevő az, hogy öné a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr! Szeretnék először is köszönetet mondani a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. Ahogyan ön is jelezte, igen sok módosító érkezett. A kollégáim 437-et nyújtottak be, összesen pedig 472 módosítónk van. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez az ipari fejlesztési program, mennyire fontos a mi szakbizottságunk számára. Tisztelt elnök úr jelezte, hogy az európai védelmi iparnak van egy ipari vetülete is, ugyanis itt az ipari projekteknek a támogatásáról van szó. 2019-ben és 2020-ban a kutatási szakasz után, azzal a célral, hogy egy innovatívabb és így versenyképesebb európai védelmi ipar szülessen. Jean-Claude Juncker, a bizottság elnöke is mondta, hogy Európának nem szabad a biztonságát, a védelmét kiszerveznie, vagyis a tagállamoknak jobban kell együttműködni működniük egymással, valamint az európai vállalkozásoknak is jobban együtt kell működniük egymással a programok kidolgozása során. Mert most mondom a módosított, benyújtott kollégák számára, hogy ezeket a módosítókat figyelembe fogom venni. Keményen kell dolgoznunk, és gyorsan, hatékonyan kell dolgoznunk, annak érdekében, hogy kompromisszumot találjunk, méghozzá elég hamar. Önök is tudják, hogy az időbeosztásunkat mindenképpen figyelembe kell vennünk, be kell tartanunk, hogy előre is köszönöm a kollégáknak, hogy részt vesznek ebben a munkában. Kiemelnék néhány pár mm, pár dolgot. 500 millió euróról van itt szó, van, aki azt fogja mondani, hogy ez nem elég, van, aki szerint ez túl sok. Én azt gondolom, hogy ez egy észszerű összeg a védelmi projektek tekintetében. Ez már egy stabil alap, amire lehet építkezni. Természetesen a tagállamok hozzájárulása is szükséges lesz mindenképpen szükség van ennek az összegnek a megerősítésére, ugyanis így lehet az együttműködést ösztönözni. El kell kerülnünk a költségvetési átszervezéseket, és ezt a finanszírozást kell használnunk a pénzügyi keretből támogatnunk kell az európai ipari, illetve technológiai alapokat is. Az európai vállalkozásokat kell finanszíroznunk, ugyanis itt közösségi finanszírozásról van szó. Az ellenpolgárok nem értenék, hogy miért támogatunk nem európai vállalatokat európai pénzekkel. Persze lehet más vállalatokkal is együttműködni, nem európai vállalatokkal is. Például a ennek a programnak a keretében. Valamint a tagállamok továbbra is együttműködhetnek az Európai Unió határain kívül is. Tehát ez a program, ennek a programnak nem az a lényege, hogy átvegye az egyes tagállamok programjainak a helyét, nem ez egy kiegészítő program. Fontos, hogy legyenek stratégiai partnereink, valamint Európának szépen lassan támogatnia kell az iparát abban, hogy stratégiai fontosságú autonómiát nyerjen el. Ez tehát a mi célunk. Ösztönöznünk kell az újfajta együttműködési formákat a KKV-kkel, KKV-kkel, illetve a középvállalatokkal. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha erőfeszítéseket tennénk ezen a területen. Jó lenne, hogyha minden egyes tagállam érezné, hogy részt vesz ebben a programban, hogy kivehet, hogyha kivehetné a részét ezekből az alapokból, ahhoz pedig, hogy minden egyes tagállam kivehesse a részét ebből a munkából, ahhoz fontos, hogy a KKV-kat támogassuk, hogy a KKV-k is részt vehessenek ezekben a programokban. Tudjuk, már nagyon sokan dolgoznak együtt nagy vállalatokkal, nagy ö, fegyverkezési vállalatokkal, alvállalkozás formájában, de mindenkinek ö, részt kell tudnia venni ebben a programban. Az a lényeg, hogy az Európai Unión belül a határokon átnyúló együttműködést megerősítsük, és megkeressük azokat a vállalatokat, amelyek ö, innovatívak. Ez egy alapvető fontosságú kritérium. A lehető legtöbb tagállamot be kell vonnunk ebbe a munkába, ehhez pedig rugalmas kritériumokat kell kreálnunk, például kettő tagállamból legalább három vállalkozás. Ehhez szerintem szükség van ahhoz, hogy új projekteket mutathassanak be a vállalkozások. Tudom, hogy itt a tagállamok számáról majd még fogunk beszélni, erről nem is beszélnék, inkább majd hallgatnám a képviselőtársakat. Ambiciózus projektre van szükség, hogy minél hamarabb elkezdhessük az együttműködést, hogy minél előbb működőképessé válhasson ez a program. Már 2019. január 1-től a tanács, illetve a bizottság is ezt szeretné. Én pedig nagyon örülök annak, hogy együtt dolgozhatok önökkel, hogy meghallgathatom a véleményüket, hogy a különböző nézőpontjainkat közelebb hozhassuk egymáshoz. Köszönöm. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a felvezetést. Most pedig elkezdjük a vitát, az eszmecserét. Először is az árnyékelőadókkal. Poche úr nincs itt, úgyhogy Márten úr kap szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek, akivel még nem találkoztam idén. Még mielőtt a megjegyzéseimet elmondanám, itt nem az én nézőpontomról van szó, nem arról van szó, hogy kell-e vagy nem támogatni a fegyverek gyártását. Itt eh, Grosztett asszonynal szeretnék egyetérteni, stratégiai autonómia ebben az időszakban. Ez a kérdés, ez a, ez a fontos kérdés, amelyet fel kell tennünk. Mi támogatjuk ezt a határokon átnyúló stratégiát, támogatjuk azt, hogy eh, az innovációs eh, kapacitásunkat, valamint a versenyképességünket meg kell erősítenünk egy olyan iparágban, amelyet igencsak sújt a nemzetközi versenytársak jelenléte. Egy pár gondolatot szeretnék megosztani. Itt talán nagyobb pontosításra lenne szükség, méghozzá a programokban való részvételi kritériumok. Itt ismét egyetértenék Rosztát asszonyjal, viszont én szeretném kiemelni, hogy mennyire fontosak a vállalkozások közötti együttműködések, még a nem nem Európai Uniós vállalkozásokkal való együttműködések is, de itt felmerül ugye a, a technológia transfernek a, a kérdése, ahol is lehetnek problémák. Na már most ezzel a programmal nem akarunk harmadik országbeli vállalatokat finanszírozni. Ez az első dolog. A második dolog pedig a programok finanszírozásának a kérdése. A 25 tagállam, amely részt vesz ebben az együttműködésben, betartja a játékszabályokat. Nagyon fontos, hogy koherensek legyünk, és fontos, hogy minden egyes fegyvertípus esetében más, más beszállítót válaszunk. Ami pedig a szellemi tulajdonjogokat illeti, az innováció területén, illetve egy olyan projekt területén, amelyet ebben a programnak a, ennek a programnak a keretében finanszírozunk, az ugye a tagállamnak a felelőssége, vagyis minden egyes tagállam meg kell, hogy tartsa az innováció előnyeit. Ezután, ami a költségvetést illeti, 500 millió euró az vajon el, elége vagy sem. Tudom, hogy vannak olyan módosítók, amelyek szeretnék csökkenteni ezt az összeget. Az alapötlet, amelyet a szem előtt ke, szemünk előtt kell, hogy tartsunk, és itt ismét Grosztet jelentést jelentéstevővel értenék együtt, az a lényeg, hogy legyen koordináció, legyen együttműködés európai szinten, méghozzá egy olyan mm, világkontextusban, amely eléggé instabil. Nem hagyhat látjuk a védelmet csupán csak pár tagállam felelősségének, hanem együtt kell működnünk. Ennek a projektnek tehát az a lényege, hogy mindenki kiveheti a részét ezekből a technológiai újításokból, ezekből a plusz kiegészítő innovációs technológiákból, és mindenki játszhat nagy szerepet a védelmi ipar területén, az innovációban. Ezek tehát a, az első gondolataim. Én is benyújtottam módosítókat, mint ahogy jó pár kollégám is, és nagyon köszönöm, Krasztát asszony. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Krasnodemski az EKR nevében. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek. Nagyon jó egészséget kívánok. Tudom, hogy az év végén még az utolsó ülésen sikerült a szavazást levezetnie, utána viszont beteg lett, úgyhogy nagyon jó egészséget kívánunk, és sok sikert így az új évre. És akkor folytassuk magával a témával, folytassuk ezekkel a módosítókkal. Látom, hogy elégedettségemre szolgál, hogy a különböző frakciók benyújtottak módosítókat. Mindenkinek az a célja, hogy jobbá tegye a szöveget, hogy felhívja a figyelmet olyan problémákra, olyan kérdésekre, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Vannak olyan kérdések, amelyek számomra kive- rendkívül fontosak. El kell érnünk, hogy ez a projekt jó technológiai alapot teremtsen az európai védelmi ipar számára. Ez tehát a cél, amelyet el kell érnünk. Benyújtott az elnök úr, Bonin úr, Kurambesev kolléga is módosítókat, Marinescu kolléga is, ezek, mind, mind, ezek a módosítók mind-mind embáz irányba mutatnak. A kompromisszumokat megpróbáljuk majd kialakítani úgy, hogy mindenki nézőpontja belekerüljön a szövegbe. Volt egy olyan ötlet is, amely szerint ebben a programban új együttműködési formákat kell támogatni az ipar különböző szereplői között. Nem szabad csak olyan embereknek forrásokat adni, akik már eleve jól együttműködnek egymással. Litz kolléga, Werner asszony, más kollégák is különböző frakciókból felhívták erre a pontra a figyelmet. Ez szerintem nagyon jó javaslat, jó irányba mutat. Van itt még egy másik kérdés is, amire felhívnám a figyelmet. A tagállamok, az együttműködő tagállamoknak a számát szeretnénk növelni. Ebben a keretben, ennek a projektnek a keretében. Van egy olyan javaslat is, amely szerint három tagállam, ne csak kettő, hanem három tagállam együttműködésre legyen szükséges a projektben való részvételhez. Illetve van egy olyan javaslat is, amely szerint a közép nagy tőkéjű vállalatokat is bele kellene vonni ebbe a projektbe. Van még egy másik kérdés is, amelyen talán el kellene gondolkodnunk az árnyékelőadói előadói üléseken, ez pedig a definíció tehát az a fogalom meghatározás, amely szerint a tagállamokból érkező vállalatok részt vehetnek, vagy sem a különböző projektekben. Tehát hogyan tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, hogy európai vállalat. Különböző stratégiákat láthatunk, amelyek az európai védelmi ipar konszolidálását szolgálták, el kell érnünk, hogy mindezt figyelem előtt tartsuk. Nem szabad, hogy diszkrimináljunk hátrányosan, megkülönböztessünk tagállamokat. Vannak más témák is, amelyek szintén kétségeket vetnek fel bennünk, például a finanszírozás kérdése, a tagállami hatáskörök, illetve az Európai Bizottság hatáskörének a kérdése. De első körben csak ennyit szerettem volna mondani, majd később folytatom. Next speaker, Madame Következő előadónk Vérnyék képviselő. Riké úr helyett. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mindenkinek boldog új évet kívánok. Először is Dominik elnézést kért, amiért nem tudott ma eljönni, hiszen a TRAN szakbizottságban ő az elnök. Korábban már elmondta, hogy ez egy nagyon fontos program, és szeretné fenntartani a megjegyzését a bizottság és az előadónak pedig, a szakbizottságnak és az előadónak pedig gratulál. Dominik fő érvei, ami a program célkitűzését illeti, különösen a módosítók áttekintése után a következők. Szeretnék kiemelni, hogy ez a program fontos, hogy az európai integráció vitelét szolgálja. Ezzel lehet továbbfejleszteni az európai védelmi projektek versenyképességét. Nem szabad ezt a kezdeményezést a nemzeti együttműködési politikákkal összekeverni. Dominik teljes mértékben támogatja azt, hogy meg kell erősíteni a védelmi együttműködést a fontos európai partnerek között, a fontos európai partnerekkel, az Egyesült Királysággal és más NATO tagokkal, de nem itt kell ezt megtenni. A program címe már kimondja, hogy miről van itt szó, az európai védelmi politika programjáról, európai pénzekből, európai projektről beszélünk. Nem szabad, hogy ez egy protekcionista eszközé váljon ezen a területen. Dominik nagy érdeklődéssel várja az együttműködést a módosítók és a kompromisszumok kidolgozása területén a többi kollégával azért, hogy Európát továbbfejleszthessük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük a megjegyzéseket. Bütikoffer képviselő a zöldek nevében szól hozzá. Happy New Year. Boldog új évet! Mindenkit szerettem volna felébreszteni ezzel a bejelentésemmel. Védelmi iparban az igazi probléma a hatékonyság. Ipari szempontból túlkapacitás a probléma, ezt túlságosan sokáig védték önző, regionalista, nacionalista okokból. Ehhez járul az, hogy kettősség nem fogunk tudni megoldást találni a kihívásokra. Ahhoz, hogy az, hogyha az ágazaton belül tovább akarjuk fejleszteni az ipari kapacitást, nos ez rossz, helytelen cél lenne, ezt egyértelműen el kell utasítanunk. A, mi azt, hogy azon lobbik, amelyek érni, hogy a számukra pénzt nyújtó kormányzásra hassanak. Ez önmagában véve is már egy korrupt elképzelés. Az lenne a cél, hogy legyünk ambiciózusabbak. Konszul... Körülbelül 60 módosítót nyújtottunk be, ezekben a célunk az, hogy alternatív együttműködési modellt dolgozzunk ki az európai iparban. Nem ellenezzük a védelmi iparban az együttműködést. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt megerősítenénk, és az a célunk, szűk értelemben vett nemzeti érdeket szolgálni, és közben az európai ipar érdekeit is szolgálni egy időben. Azt javasoljuk, hogy a bizottság nyújtsa fel szolgálatát a tagállamoknak, és a közös védelmi fejlesztési projekteket támogassa bírni az ipar fejlődésére, mióta létrehozták, majdnem 15 évvel ezelőtt. Azt javasoljuk, hogy a bizottság szervezze meg és monitorozza a belső piacot, hatékonyabbá tenni az európai védelmi ipart. Van egy olyan terület, ahol szeretnénk, hogyha ambiciózusabbak lennénk. Hogyha a cél, hogy konszolidáljuk a védelmi part, akkor fontos foglalkozni a fegyver ellenőrzéssel, a humanitárius joggal, az emberi jogok kérdésével, és összefogassa az inhumánus technológiákat és egyéb ö, fejlesztéseket. Ezt most nem szeretném részletezni. Nem azt kérjük, hogy a célon változtassunk, azt kérjük, hogy azon változtassunk, hogy hogyan akarjuk elérni el az anyagból, a tanácsi anyagból, a tanács már meghozta az álláspontját. Miután hat kritériumot határozott meg a tanács, utána kiírja, ha ezen kritériumok egyikének is akár nem felel meg egy projekt, az ne legyen kizárólagos. Tehát, köszönöm. A GUE nevében Szilikiriotis képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. A GUE egyértelmű álláspontot képvisel az Európai Védelmi Alap tekintetében. Ezzel az Európai Unió militarizálása a cél. Sajnos az előadó és a legtöbb módosító ezzel az Európai Unió militarizálása a cél. Sajnos az előadó és a legtöbb módosító is ezt az irányt képviselik a GUE ellenzi ezt a rendkívül veszélyes célt. A védelmi iparba akarnak befektetni, és meg akarják erősíteni az európai védelmi ipart azért, hogy Európa erősebb legyen a védelmi kérdésekben. 500 millió eurót akarnak a bizottsági költségvetésből elkülöníteni, miközben a fennmaradó 80%-ot a tagállamok fednék le, mégpedig a jelenlegi költségvetési helyzetben. Szeretnék rámutatni egy jogi kérdésre, problémára. A második fejezet 41-es cikke egyértelműen kimondja az EUS-ből, hogy a védelmi területeken történt kiadásokat nem lehet az Európai Uniós költségvetésből finanszírozni. Mi ellenezzük a jogalapot, és az Európai Parlament és az Európai Parlament és az Európai Bizottság jogi szolgálatát kérjük, hogy ugyanezen álláspontot képviselje. Ez egy komoly költségvetés, ez az 500 milliós összeg, melynek célja, hogy azt szeretnénk, hogyha inkább újraiparosítanának területeket az Európai Unión belül. A módosítónk célja, hogy elutasítsák ezen célkitűzést, amelyel militarizálnák az Európai Uniót, és azt kérjük, hogy ezen erőfeszítést használják fel a globális újraiparosításra. Ebben a javaslatban van egy számunkra különösen problémás javaslat. Az 500 millió eurót más programoktól fogják elvonni, tehát így kétszeresen is hátrányosan érinti az Európai Uniót. Például azt mondja ki a program, hogy a tagállami erőfeszítéseket kell támogatni, ami az energetikai autonómiát illeti, miközben 145 milliót fognak elvenni ezen programból, és inkább a védelmi kiadásokra felhasználni. Ez szerintünk elfogadhatatlan. A fejlesztési politika területén is elvonnak azon területről azért, hogy a védelmi kiadásokra használják fel ezen összegeket. Ezért tehát mi azt javasoljuk, hogy vesz... Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Ez az új ö, versenyképesség, illetve védelmi iparétan hogyan is jelenik meg. Nagyon kényes programról van szó, ennek a kényes vetületét be kell látnunk, és bizonyos elveket mindenképpen szem előtt, szem előtt kell tartanunk. Először a Moldaló együttműködési lehetőségek Európán belül. A közös védelem felé vezető útnak mm, muta, be kell mutatnia azt, hogy a is a különböző technikai együttműködési formákat támogatni kell, valamint szükség van arra, hogy megjelöljük, megmondjuk azt, hogyha forráselvonással jár. Hogyha a bizottság új saját forrásokat szeretne találni, ahhoz a költségeit kell csökkentenie. Pénzre van szükség új feladatokra, és az Európai Uniónak 1,42% eh, a kiberbiztonság, ezek olyan területek, ahol eh, nagyon fontos a fellépés, és nagyon fontos az, hogy jobb legyen az együttműködésünk az intézmény. Elnök, köszönöm szépen, Gáler úr, ön az egyik kedvez, kezdeményezője a szedének, szedében ezen programoknak, ezért öné a szó. Jobb eh, konszorciumot szeretnénk, ezt már többször említettünk, és KKV-k számára szeretnénk támogatást, határokon átnyúló együttműködés számára. Nagy tagállamok, mint például Krosztat asszony tagállama, lehet, hogy elviszik majd a támogatás nagy részét, és így a nagy tagállamok vehetnek csak ebben részt, akik egyébként is eléggé erősek a védelem területén másodszorban. Szeretnénk erősíteni, nem kapnak talán támogatást, de részt vehetnek mindebben. Nagyon fontos az, hogy ők nekik is legyen joguk a létrejött eredmény rájuk eső szellemi tudomány részére. Ezen kívül nagyon és eh, nagyon fontos az, hogy ezt elügyeljünk, mert különben akkor nem jön létre európai több pontot szeretnék mondani, nagyon ö, eh, ö, eh, gyorsan a Debe részéről először is. Ez egy olyan projekt, amely hát az európai védelmi ipar számára fejlesztünk ki. Nagyon fontos az, hogy ezt mire használjuk fel, de a végső amely hát az európai védelmi ipar számára fejlesztünk ki. Nagyon fontos az, hogy ezt mire használjuk fel, de a végső tulajdoni struktúrája bizonyos cégeknek nem az EU-ban van. Vannak olyan példák, ahol egyfajta kínai falat hoznak létre a cégek körül annak érdekében, hogy a befektetés tényleg az jóban bizonyos módon ezt lehet biztosítani, anélkül, hogy itt szükségtelen kárt okoznánk. A kkv kérdése, illetve egyfajta bónuszrendszer alkalmazása, hogy ezáltal is ösztönözzük ezt. Ez talán jó lehet. Volt még egy pont, amit mások is említettek, hogy tényleg, hogy friss pénzre van szükség, friss támogatásra van szükség, nem szabad ezt más programok kárára elvégezni. Köszönöm szépen. Toja asszony. Idinti. Eh, Nagyon köszönöm, elnök úr. <clears throat> Az első megjegyzésem az az, hogy soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mit is gondolunk a védelemből mi, európaiak és itt Mogherini asszony parlamentben elhangzott szavaira gondolok. Autonómiára van szükség, <clears throat> méghozzá a védelem politika területén, amely kapcsolódik az emberi jogokhoz, és erről nem szabad elfelejtenünk, ezt nem szabad elfelejtenünk. Ami pedig a konkrét ö, alapokat illeti, először is szükség van a részvétel mm, kibővítésére, ezt már az árnyékelődők is jelen, jelezték. Európa nem kettő vagy három erős államból áll, hanem minden egyes tagállamból, amely Európában van. Tehát ez együttműködést meg kell erősítenünk. A KKV-k részvétele nem csak elvi kérdés kell, hogy legyen, hanem a finanszírozásoknak a feltételei között kell, hogy szerepeljen. A nagy vállalatokat arra kell kényszerítenünk, hogy az értékláncot létrehozzák. Harmadik megfigyelés, nem szabad a harmadik országokkal való együttműködést kizárni, még akkor is, hogyha ezek harmadik országok, vannak megfelelő záradékok, aranyszabályok, valamint ellenőrzési folyamatok, amelyekkel az együttműködés a harmadik országokkal lehetséges. Ezekkel az országokkal már együttműködünk, egyszerűen csak záradékokat, biztosítékokat kell, kell létrehoznunk, és normákat, záradékokat, garanciákat ki lehet dolgozni, és így az együttműködést biztosítani lehet vagyis vannak olyan formák, amelyekkel az együttműködési célt el tudjuk érni. Persze nem veszélyes harmadik országokra gondolok, hanem egyéb harmadik országokra. Köszönöm, mondja az elnök. Geyer kolléga. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Ilyenkor általában mindenki Nos, ezen felhívás után szeretném összefoglalni a helyzetet. Rübig úr és én magam a Költségvetési Szakbizottság tagjai vagyunk, ezért nem véle az új program politikai előnyeit nézzék, hanem vegyék figyelembe azt is, hogy milyen finanszírozási alapjai vannak. Tehát ami ide befolyik ebbe a programba, az egy másik helyről a bizottság által használt jogalap. A bizottság objektíve nem rendelkezik itt jogalappal, ezt én is belátom. Martina Verpe fontos, hogy a jogi szolgálatunk is állást foglaljon ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Ezt figyelembe fogjuk venni az összes elhangzott megjegyzését a jogalappal kapcsolatban. Nitz kolléga következik. Uh, Happy New Year to all of you. Nagyon köszönöm, én is boldog új évet kívánok mindenkinek, és németül folytatom. Ebenso als Deutscher... Német szociáldemokrataként látom, hogy a pooling and sharing mennyire fontos az európai védelmi ipar szempontjából, és fontos figyelembe venni, hogy a nemzeti esedés ezzel ellentétes, és nagyon fontos cél a hatékonyság növelése. Azért szeretnék néhány pontra itt kitérni, amely szerintem rossz irányba mutathat. A tagállamok nem végzik el a munkájukat, és a bizottságra próbálják hárítani ezen feladatot. Én nem látom ezt úgy, miszerint európai képességet kellene kialakítani, hogyha közben például a fegyverkezési export felügyelettel kapcsolatban nincsen hatáskörünk. Fontos, hogy itt a fegyverexporttal kapcsolatban is hatáskört kapjunk, és ezzel kapcsolatban felszólaljunk. Közben, ami az európai iparpolitikát illeti, itt a szakbizottságban is tudjuk, hogy fontos a fegyverkezési átalakítást figyelembe venni. Szükség van arra, hogy fegyverkezési átállás legyen, és pontosan ezen folyamaton keresztül, ahogy azt a bizottság is elmondta, el kell kerülni a túlkapacitást, és ennek megfelelően úgy gondolom, hogy itt olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyekről itt nincsen szó. Ezért rendkívül kritikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mik itt a célok, és a jogalap sem stimmel. Kapcsolatban, hogy mik itt a célok, és a jogalap sem stimmel. Nagyon köszönöm, ami a politikai vetületet illeti, ez egy fantasztikus kezdeményezés a britek elhagyják az Európai Uniót, az Európai Unió Unióságú kérdés lesz. A következő két évben ki fog derülni, hogy megvannak-e a megfelelő alapok vagy sem. Most más programokból veszük el és osztjuk át máshova a forrásokat. A, külön, a következő több éves pénzügyi keretben majd fontos lesz megkeresni, megtalálni a megfelelő forrásokat védelmi kapacitás szolgálván és úr fog felszólalni a DJ Pro-tól. Nagyon köszönöm, elnök úr. Gyorsan három pontot szeretnék csak megemlíteni. Az első az a cél a javaslatnak, annak a javaslatnak, az a versenyképesség, az euró ipar versenyképességének növelése. Tehát nem a stratégiai autonómia. A stratégia van egy elv, amelyre szeretném felhívni a figyelmüket. Ez nem strukturális alap. Nem földrajzi kritériumok alapján választjuk ki a KKV-kat, hanem akkor vehet részt egy KKV egy projektben, mert megfelelő kompetenciával és tapasztalattal rendelkezik, ilyen vagy ilyen öm, fegyverkezéssel kapcsolatos vállalat való együttműködéshez. Ami a szellemi jogot illeti, ez is fontos önöknek, ezt is megértem. Itt a tagállamok ellenőrzés sem merül fel ezen a területen. Más pontokat is felvetettek, tisztelt elnök úr, amelyekre ki kellene, hogy térjek, például a harmadik országok részvétele. Természetesen ez lehetséges, de nagyon szigorú keretre van szükség, nagyon szigorú keretekre. A finanszírozás mindenképpen európai vállalatokhoz kell, hogy menjen. Persze a nagy vállalatoknak a tőkéje, tőkében előfordul, hogy harmadik országok is jelen vannak, de mi a módosítókban garanciákat javasolunk, amelyekkel garantálni tudjuk, hogy az európai finanszírozás Európa, Európában marad. Számos problémára kitérhetnék, még nincs rá időnk, de majd az árnyék előadókkal történő egyeztetések során mindenre kitérünk, és tényleg nagyon nyitott vagyok minden egyes megjegyzésre. Köszönöm. 22-én nyitott meghallgatást tartunk a témában, az ITRE-ben pedig február 21-én fogunk szavazni a a tapasztalataim, a novemberi-decemberi tapasztalataim ö, szerint, hát ugye ö, én 8 napot töltöttem a kórházban. I opened the vote. No. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást. Gondolom mindenki itt marad a teremben, senki nem hagyja el a termet. colleagues, uh, ladies and gentlemen. Tisztelt kollégák! Hölgyeim és uraim! Kezdjük el, ha megengedik a következő napi rendi pontunkat. Van. A jelentés tervezet megvitatása következik. A szakbizottság nevében szeretnék pár szót szólni. Kokból vagy harmadik országokba vezetnek, ideértvén a már meglévő és a jövőbeni vezetékeket is. Az ITRE koordinátorai szükséges ponttal, amely egy rendes eljárás részét képezi. Természetesen haladéktalanul tesszük ezt. A hét eleje óta tehát. Ezen szabályozásnak. Egyértelmű, konzekvens jogi keretet kell létrehozni, ez az Európai Unió célja az ennek mi az oka annak, hogy a képviselők ezt kérték? A már meglévő joganyag különböző értelmezése, ami a harmadik országokkal ki. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata megfelel a célnak és megfelel az általános elvárásoknak. Négy fő kérdést bulomban alkalmazunk. Ezen tisztázással lehet elkerülni a további félreértelmezését az irányelvnek. Ahogy önök is tudják, alapot javasolja az összes harmadik országból érkező vagy oda vezető vezetékekre vonatkozóan. Ez rendkívül fontos. Második pont. Figyelembe kell venni azt, hogy a tagállamoknak milyen elvárásaik vannak, és hogy a vállalatoknak milyen elvárásaik vannak, azon vállalatokról. Ez káros legyen az Európai Uniós versenyszabályok szempontjából, a belső piac megfelelő működése szempontjából már az elején is elmondtam, e a módosított irányelv jegyében, hiszen nagyon fontos, hogy jól működő, átlátható energiapiac alakuljon ki, mind belső, mind pedig a harmadik országokból történő bevitel szempontjából. Ötödik pont. Jogalkotási javaslat a szakbizottságunkban 20-30-40 oldalas anyagokat kapunk általában, ez csak egy 3-4 oldalas anyag, valóban nagyon technikai jellegű, de fontos, hogy megértsük, és lépésenként járjunk el az összes javaslattal. A kolléga nincs itt, Tajer kollégának adom meg a szót. Ben, hogyha erről a megoldási projektről van szó, akkor egyetértünk abban, hogy a korábban volt egy itre vita, amelynek során kifejeztük már a véleményünket. Én szeretném, hogyha a bizottságnak erősebb szerepe lenne, és lennének itt hatástalományok és a derogációk esetében, és csak bizonyos installációk esetében biztosítanák ezt, és figyelembe vennék a belső piacot, illetve figyelembe vennék az elemzést is arra vonatkozólag, hogy jelen vannak-e torzító piaci gyakorlatok, mint ahogy például a bizottság is felmérte a Gazprom tevékenységét. Végezetül pedig egy politikaibb jellegű megjegyzés. Ha jól tudom, a tanácsi helyzet ezen jogalkotási dokumentum tekintetében nagyon nehéz, nagyon nehéz újabb hatás tanulmányt létrehozni, amire igazából nem is volt szükség. Tudjuk, hogy minden egy esettől függ. És ez egy eset motiválja ezt az egész javaslatot, a Nord Stream 2, amely egyébként egy szimbolikus jelentőségű is. Sokat beszélünk az európai értékekről itt az Európai Parlamentben, és ez egy olyan projekt, amely valóban az európai értékeket emeli ki, és az európai állampolgárok nyomon követik ezt a projektet. Most azonban a német koalíciós tárgyalások miatt fennáll a veszélye annak, hogy ez a projekt folytatva lesz. Azt kérem a kollégáktól, főként az SPD béli kollégáktól, hogy ne feledjék el a gyakran emlegetett európai értékeket, és tegyenek mindent meg annak érdekében, hogy ez az északi áramlat ne jöjjön létre és reméljük, hogy a tanácsi tevékenység nem fogja hátráltatni az ezen dokumentumok kapcsolatos munkánkat. Kadolé úr, Petelsen úr képviseletében. Köszönöm szépen. Először is ha kérjek Petelsen úr nevében bocsánatot, hogy nem tud itt lenni. Egy hosszasabb előadásom lesz az ő nevében. A téli csomag óta és a téli csomag célja egyetemű volt. Azt szeretnénk, hogyha az energiahatékonyság növelne, az energiafelhasználást csökkentenénk, megújuló energiaforrásokra koncentrálnánk, igazi belső piacot szeretnénk az energia számára, hogy az állampolgárok zöldebb és olcsóbb elektromos áramot kaphassanak. Ennek két oka van. Először is le kell küzdeni a klímaváltozást, másodszorban pedig Európát kevésbé kívánjuk az idegen energiaelőletoktól függővé tenni. A gond az az, hogy az irányelv igazából még jobban függővé tesz bennünket az orosz gáztól. Két gond van a bizottság javaslatával, Péterszen úr olvasatában. Először is a jelenlegi keret a tagállamoknak lehetővé teszi azt, hogy az új infrastruktúra projektek esetében eh, derogációkat kaphassanak a 37-es cikk értelmében. Ez egy lényeges kiskapu, amely alá áshatja a teljes jelentést, illetve a téli csomag eredményeit. Másodszorban pedig az összekötők fogalma túlságosan is homályos, Petersen úr üdvözli a jelentéstevő módosítóját, amely már a jó irányba mutat, viszont ha tovább kell mennünk annak érdekében, hogy a tagállamok megkerülhessék, hogy ne kerülhessék meg ezt a szabályozást, és így növeljék az energiafüggőséget. Az irányelvet erősíteni kell, és Péterzen úr nevében szeretnék köszönetet mondani. Pillérei vannak, és Létezik a klímapillér, amelyről majd a jövő héten szavazunk, de itt van az energia szolidaritás, az energiabiztonság pillére. Ebben a parlamenti ciklusban már két nagyon fontos jelentést készítettünk. Krasnodemszki úr jelentése a igazi gyenge pont van, ami történelmi magyarázható 2006-2008-ban gáz irányelv kapcsán nem vettük ezt figyelembe eléggé. Tehát ez pedig az, hogy a gáz belső piac tekintetében nem világos az, hogy harmadik országból Európa az egész szép beszédeket, hogy Európának erősnek kell lennie, koordinálnia kell, egyhangulak kell felszólalni, ez mind badarság addig, amíg nem oldjuk meg ezt a pontot a belső gáz irányelvben. Ezért támogatjuk. Mi köszönjük a bizottságnak azt, hogy a bizottság politikailag bátor volt, hogy előre haladjon itt. Az a kötelezettségünk, hogy a bizottságot itt támogassuk, és hogy javítsuk a szöveget. Ezért a zöldek részéről Buzek úr javaslatát a 12 mérfölddel kapcsolatban ez nevetségtel van, megpróbáljuk majd ezeket kivenni, ezeket, és javítani ezt a harmadik felek tekintetében. Reméljük azt, hogy egy nagy széleskörű támogatás lesz a parlament részéről, mert kemény lesz a tárgyalás a tanácssal, akik ellenzik az erős euró. Thank you much, Köszönöm szépen, kedves kolléga. Most pedig Szakorafa asszonyt, kérem, és, de beszélhet görögül, de lehet, hogy más nyelvről görögre nem lesz tolmácsolás, de nyugodtan beszélhet görögül. Szilikiotis urat helyettesíti, és öné a szó. Központját, illetve a frakciónk álláspontját tudom önnek elmondani. Ez egy nagyon fontos javaslat, a földgáz tekintetében a bizottság úgy tette meg a javaslatot, hogy nem volt ehhez hatástanulmány, pedig a bizottság azt ígérslat. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen mértékben ütközik ez a javaslat a nemzeti jogszabályokkal. Tehát tagállamok bizonyos nyugairól van szó, és úgy tűnik, hogy eh, vannak öm, eh, öm, eh, olyan öm, vezetékek, amelyeknek még ritkán kell jönniük a földgáz kapcsán. Úgy tűnik, hogy egyetemen a Langen úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök, és gondoltunk a föld gázpiacról, ugyanolyan eljárásokról, az engedélyeztés kapcsán, a 194.1-es cikk, és erről úr, hogy a tagállamokra ruházták át a felelősséget. A gázpiac a legjobban működő belső. A bizottság javaslata, egy egyedülálló javaslat. Itt arról van, sokan azt mondják, hogy európai értékeket kell védeni. Szerintem inkább a piszpátra kellene gondolni, akik nem igazán védik az európai értékeket. Szintjére emeli át a döntéshozatalt másodszorban. Nincsen egyetlen egy jogi vizsgálat sem, nem volt hatástanulmány sem. Egy ilyenfajta lényeges döntésnél, amely a teljes rendszert a feje állítja, és Algéria, Oroszország vagy bárkivel bizonyos súlyokat ruházunk. Egy ilyenfajta súlyos változtatásnál kell jogi értékelés és hatástanulmány. Itt mondják, hogy a tagállamok a környezeti technikai, illetve útvonal kérésekben illetékesek. Bulk mondom, hogy sem a gazdaságot nem hallgatta meg az Európa Bizottság. A töltőkozás után persze ezt megtették, január 30 az időpontot, hogy nyújtsuk be a módosítókat úgy, hogy három hétig szüneten voltunk, nem tudtunk vitázni, nem tudtunk szakértőkkel beszélni, nem tudtuk a... el lehet járni úgy, ahogy most azt tesszük, de szeretném Buzek javaslatára, akit én tényleg nagyra értékelek, szeretnék rátérni az ő javaslatára. Buzek azt mondja, hogy nem, ezeket tíz évre kell leszögezni. Aztán itt van még a verseny képességi kérdések, illetve én nem tudjuk ezt hagyni ilyen eljárás mellett. Azt kérem ezért, hogy legyen egy meghallgatás, ezen kívül a módosító benyújtásának határidejét halasszuk el. Nagyon köszönöm, kollégák. Mutika fel. Úr. Vagy szerettem volna mondani, jó, tehát nem szeretnék egy ilyen nagy félreértéssel indulni így az évben. Húha, köszönöm, nagyon köszönöm. Mutika Fer úr. Ah, ich bin, ich bin Herrn... Én uh, Langen úrnak hálás vagyok azért, uh, hogy uh, ilyen őszintén beszélt, mert uh, egyeteművé teszi azt, hogy uh, a probléma igazából egy német probléma, mert a német szövetségi kormány nem hajlandó az energiafüggetlenség elvét, illetve az energiaszolgáltatás elvét komolyan venni. Langen úr megmutatta azt, hogy nem csak a német szociáldemokraták gondja ez, Krasnodemski úr is erre utalt, hanem ez igazából a német demokraták problémája ez részből. Sajnálatos módon a kancellár asszony nyilvánosan azt mondta, hogy ez egy gazdasági projekt, és semmi köze ennek a politikához. Ez igazából csak így um, egy szemfényvesztés. Szerintem nagyon is politikai projektől van itt szó, és ha megnézzük az energia függetlenség és energiaasztalatás értékét, és ezt nem csak emlegetjük, hanem nem fogadhatjuk el ezt, hogy egy tagállam ezt ne kövesse, azután, hogy a közösségi jogban már elhetjük azt, hogy a közösen létrehozott céljainkat eh, ne hagyjuk így elveszni. Érdekes látni azt, hogy Langen úr mennyire határozottan lépít fel, mert tudom, hogy a frakcióvezetője Manfred Weber a kritikánkat ezen projekttel kapcsolatban tehát a Nord Stream 2-vel kapcsolatban teljes mértékben osztja. Jó lenne, hogyha itt az Európai Parlamentben Nestodemski úr vicces volt az egy kicsit, hogy az ön megjegyzéseiből azt hallottam ki, hogy sajnálja azt, hogy Stodemski úr vicces volt az egy kicsit, hogy az ön megjegyzéseiből azt hallottam ki, hogy sajnálja azt, hogy Berlinben a Jamaika kollekció nem jött létre. Thank you. Jó felvetés volt ez, amire én most szeretnék eh, reagálni. Ez nem hiszem, hogy német probléma lenne, ez nem a kereszténydemokraták és nem a szociáldemokraták problémája, ez egy beszéssel és a bizottsági javaslattal foglalkozunk. Elsősorban ez egy tartalmi jelentés, és mentességeket akarunk létrehozni, nem csak a Nord Stream 2-re, hanem a gázimportunk 75%-ára fog vonatkozni. Ezért én Werner Langellel teljekozik, hanem a gázimportunk 75%-ára vonatkozik. Ne engedjünk a nyomásnak. Nekünk a szakbizottságban megfelelően tájékozódnunk kell. Ezért teljes mértékben egyetértek azzal, amit Werner Langen elmondott. Lehetetlenség, hogy mi a módosítónkat úgy kell. Azt gondolom, hogy ezáltal csak azt erősítjük meg, hogy a jogi szolgálat a szakbizottságokban nagyon komoly kételyeket hangsúlyoztak, és ezeket én szeretném először meghallgatni, tanulmányozni, és egy ilyen fontos döntésben nem szabad nyomásnak engedni. Több időre van szükség, tartalmát értek Werner Langennel. Köszönöm. Thank you very much, madam. Nagybék úr, ugyanez a szabály vonatkozik önre is auch zum Köszönöm, elnök úr. Ami a jelentést illeti, tudjuk, hogy harmadik országokkal az Európai Uniónak már hosszú távú hagyománya van, ami az energiakarta kialakítását illeti nagy érdeklődéssel és nagy érdekeket képviseltünk. Ez egy nagyon fontos alap a harmadik országokkal kialakított együttműködésünkben. Ami ezen szabályokat illeti, azt gondolom, hogy ez a vita középpontja, hiszen itt a tét az, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amely nem csak hatékony, hanem egyenlő esélyeket nyújt, és megfelelően bevonásra kerülhessenek a harmadik országok. A hatástanulmányjal kapcsolatos kritika azt gondolom, hogy jogos. Olyan kérdésekben, amelyekről jelenleg a bizottság készít javaslatokat, hogyha megnézzük ezen felmérés végét, akkor azt látjuk, hogy úgy tűnik, hogy már mostanra szavaznunk kellett volna ezen kérdésről. Látván azt, halván azt, hogy ezen témákat hogyan lehet a legoptimálisabban megoldani, hiszen ez itt a cél, nagyon fontos, hogy a komitológiai kérdéseket fontos kérdésként kezeljük, és ez... Nagyon köszönöm, kedves kolléga, köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Kele úr. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Nagyon köszönöm, elnök úr. Mm, az Energiauniót próbáljuk um, létrehozni, szerintem jó előrehaladásokat láthatunk. Természetesen majd a megújuló energiákról is szavazunk, ha minden igaz, akkor jövő héten. Fontos elmondani, hogy a bizottság 27 mm, százalékos um, célkitűzésén már túl jutottunk, próbáljuk csökkenteni a foszilis üzemanyagoktól való függésünket. A jövőben ezt próbáljuk csökkenteni, de nem ideális világban élünk, a foszilis energiáktól még nagyon sokáig, sok évig fogunk függeni. Tisztelt elnök úr, a kevesebb gázimport helyett lehet, hogy több gázt fogunk importálni a következő években. Éppen ezért fontos, hogy ezt a területet megfelelőképpen szabályozzuk, hogy biztonságot nyújtsunk a befektetőknek. Az ideális világban nem lennének kivételek sem, de mivel vannak kivételek, így azokat korlátozni kell. Ön egy tíz éves maximum határidőről beszélt, ez jó, észszerű határidő lehet. Biztosítanunk kell azt, hogy egyenlő szabályok vonatkoznak mindenkire. Az önjelentésével, illetve a bizottság anyagával szerintem elérhetjük azt, hogy jó fele mozduljanak a dolgok, és kiegyensúlyozott megközelítést alakítsunk ki, olyan megközelítést, amely az Energia Unió célját szolgálja, valamint az energiabiztonság, illetve a megfelelőképpen szabályozott piac és a befektetői biztonság célját szolgálja. Köszönöm, mondja az elnök. Szálényi úr, a következő felszólaló. Nagyon köszönöm szeretnék egy olyan évre hivatkozni, amely nagyon fontos, hogy szerintem még nem beszélt erről senki, csak közvetetten. A bizottság javaslatában a, en, erről, ennek az új ö, szabályozásról beszélünk, már a most meglévő gázvezetékek esetén is. Na már most ez egy olyan téma, amely rendkívül összetett és bonyolult ugyanis tudjuk, hogy a harmadik országokkal való összeköttetés az egy rendkívül érdekes és fontos kérdés, politikai vetületekkel is rendelkezik. Mindazonáltal nem szabad elfelejtenünk, hogy jelenleg nincsenek olyan ö, interkonnektorok, olyan rendszerösszekötők, amelyek nagyon jól működnének. Vannak olyan rendszerösszekötők, amelyek összekötik Európát olyan országokkal, amelyeknek a politikai stabilitása igencsak alacsony. Vagyis, hogyha ezt az új szabályozást alkalmazzuk a már meglévő és jól működő rendszerösszekötőkre, olyan rendszerösszekötőkre is, amelyek politikailag instabil országokkal kötnek minket össze, azzal hatalmas nehézségeket tudunk létrehozni az Köszönöm, kedves kolléga. Uh, Mr. Karinus, next speaker. Karinus. Egy szerződés köti össze ezt az 500 millió embert. Szeretnénk uh, a kereskedeljenek, az egészségügyi és egyéb uh, standardjainknak. Nem lehet uh, mondjuk mérgező anyaggal festett gyerekjátékot csak úgy eladni Európán belüli szolgáltatás nyújtási szabályok is problematikusak, ugyanis a különböző tagállamoknak más más sztenderdjeik, maguk, amelyekre rá van írva, hogy Kínában készültek, mint in China, Na de hát azokat olyan emberek készítik, akik kevesebb fizetésért jönnek velünk, akkor a mi szabályainkat kell követniük, és nem szólhatnak bele abba, hogy a szabályokat hogyan hozzuk. Ami a földgázpiacot illeti, az egyik legterületünkre. Az elmúlt 15 évben a monopóliumok ellen nagyon sokat küzdöttünk, a versenyképesség növelését tűztük ki célul. A jelenlegi jogszabályozás nem egyértelmű azon infrastruktúrák vonatkozásában, amelyek harmadik országban kezdődnek, majd az európai kell mi történik Kínában, ahogy belép az Európai Unió területére, az terméknek a mi sztenderdjeinknek meg kell felelnie. Ugyanez az energiainfrastruktúra területén ugyanennek kell lennie a helyzetnek. A harmadik országokban más szabályok van, vannak, viszont nálunk megvannak a mi szabályaink, bejönnek a jogi hézagok, joghézagokat tehát le kell zárnunk. Ez egy nagyon, ez egy hatalmas politikai vetülettel rendelkező téma. Ott van persze a, az Oroszországból az Európai Unió területére érkező gázszállítás Ukrajnán, Lengyelországon, más országokon keresztül. Ott vannak a, a szállítási árak. Tehát amikor mindenféle jogszabályozás során látjuk, hogy milyen nagy pénzek forognak. Az a lényeg, hogy az elvet az elvet tiszteletben tartsuk, mit akarunk tenni, mit akarunk tenni, kivételt képezen ez alól. Köszönöm, mondja az elnök, Henkel úr. Ja, ich werde ausnahmsweise mal Deutsch sprechen. Kivételesen németül fogok beszélni. A következő okból ugyanis itt azt állították, hogy itt egy belső lengyel konfliktusról van szó. Nem tudom, hogy azt mutatja, hogy itt egy belső lengyel vitáról lenne szó. Volt egy német botrány, erre szeretnék rámutatni. Egy német kancellár aktív idejében az orosz kormányjal egy üzletet hozott létre, és miután az elveszített választás után nem kritizálták a kancellárjukat, ezt megértjük, de a, a CDU sem kritizálta ezt, ezért Schröder tovább folytathatta ezt, és érdekes, hogy mindig működik ez a nagy koalíció, Langen úr hasonló. Úgy vélem, hogy a belső piac a legfontosabb, ami az Európai Unióban létezik. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy erősítsük ezt, az Európai Bizottságnak több kompetenciára van szükség ahhoz, hogy erősítse a belső piacot, akkor meg kell ehhez, ezt kapnia. Nagyon sok terület célnak hirtelen itt ma azt mondják, hogy ez egy olyan felelősség, amit meg kellene hagyni a tagállamok számára, és ezt a plusz felelősségkört nem szabad Európára átruházni. Thank you very much. Nagyon köszönöm Ederlei úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Most a saját nevemben fogok felszólalni, nem Petersen úr nevében. Szeretnék az, el, az elhangzottakhoz csatlakozni a biztonság miatt is. Láthattuk, hogy mi történt az első északi áramlat után. Nagyobb azoknak arra, hogy megvédjék a nagy gázvezetékeiket. Ezek az érdekek pedig átmennek repülőkkel, tudná biztosítani az új gázvezetékek biztonságát. Ennek pedig ez pedig kihat, ami a közös Európai Uniós energiapiacot illeti. Nagyon fontos, hogy hogyan hozzuk létre ezt a piacot. Van-e közös energiapiacot? Beszélünk olyan anyagokról, amelyeknél a különböző tagállamok esetében nagyobb együttműködésre van szükség, például az energiatranszferhez. hogyha, hogy a balti államokra is mindennek milyen kihatása lehet, láthattuk ezt az elektromos áram esetében, az elektromos áram árának e, esetében, Svédország felség területére e, hogyan és ki tér be. Ugyanez a helyzet Németországban, illetve Lengyelországban is. Köszönöm, mondja az elnök. Mint ahogyan látják, mert megkezdtük a második körös kérdéseket, megjegyzéseket. Hogyha valaki szeretne felszólalni, akkor lehet. Langen úr természetesen nyugodtan. Karinc kolléga érvelésében tájékozódnunk kell a földgázpiac fejlődéséről, az esetleges hézagokról, a jogi kérdésekről. Ezt így el tudom fogadni. De az általunk választott eljárásban erre nincsen lehetőség. Ezért kérném, és megismételném a kérdésemet, hogy a földgázpiacsal kapcsolatos problémák, jogi problémák, nemzetközi esetleges problémák tekintetében meghallgatást szervezzünk. Henkel úr kicsit kétszínű, hiszen ami a nemzeti tagállamokat illeti, azon kérdéseket szeretné európai rendelkezésekkel lefedni. Nos, erről is szeretnék tájékozódni. Ezért szeretném javasolni, 2030-ra már érezhetőek lesznek. Ez 12 év múlva lesz, nem is olyan soká kétszer olyan nagy lesz a hatás, mint kettőt akarjuk megakadályozni, arra azt mondtam volna, hogy ez a bizottság projektje. De ahogy Szalini kolléga mondta, mivel ezt nem teheti, természetesen tek érdekének megfelel. Nem szeretném, hogy ebből konfliktus lenne, én azt szeretném, hogy tárgyilagosan vitassuk meg. Köszönöm, elnök úr. Az egész szakbizottságnak boldog új évet kívánok. Igen, valóban szükségünk lesz erre a boldog új évre. Először is, természetes aspektusával kapcsolatban. Itt egyebek mellett hivatkoznék arra, hogy explicitek kell hivatkozni arra, hogy a fenségvizek oldási szabályokat is meg kell határozni. Harmadsorban, ami a bizottság szerepét illeti a mentességgel kapcsolatban, a tagállamok már megli elhangzottak alapján az az érzésem, és én ezt üdvözlöm, hogy a jelentés tervezett nagy támogatottságot élvez, annak ellenére, hogy hallottam olyan hangokat is, amelyek kicsit arra a vitára emlékeztet, amely a tanács munkacsoportjában folyik. Bizonyos tagállamok, és elég sok tagállam a mai napig egyértelműen küzd ezen javaslat ellen. Amikor Langen úr második hozzászólását hallgattam, ezzel nekem komoly problémám van. Langen úr azt mondta, hogy természetesen import csak azért, mert függőségben vagyunk. Én úgy gondolom, hogy pont az ellenkezője igaz. Be kell tartatnunk a szabályainkat, nézzük meg, hogy pontosan mit akarunk itt elérni. A bizottság javaslatának a célja, hogy jogbiztonságot hozzon létre, a műve nem látjuk, hogy miért kellene nekünk privilegizálni azon gázvezetékeket, amelyek harmadik országokból indulnak, ahhoz képest harmadik ország hozzáférése, szétkapcsolás és nem diszkrimináció. Erről van itt szó. Amikor átláthatóságot harmadik ország Azt mondta, hogy kimondhatjuk explicite, hogy amikor a nemzeti hatóságok harmadik országokkal kapcsolatban képviselő jogosan rámutatott, úgy gondoljuk, ha visszanézünk, sok már meglévő gáz most megakadályoznánk azt, hogy a már meglévő szabályok jól működhessenek. Ezért a tagállamoknak nagy hatáskört adunk. Ezáltal összezavarnánk a helyzetet, és veszélybe hoznánk a külföldről történő földgázimportot. Persze, hogy a tagállamok teljes hatáskört élvezhessenek a mentességgel kapcsolatban azért, hogy jó helyzetet lehessen kialakítani. Elhangzott, és mindig megismételjük, hogy megismétlik a támadói, hogy ezen bizottság a gázvezetékekre vonatkozóan. Itt nem a gázvezeték építésről van szó. Ezen javaslatnak nem célja, hogy a Nord Stream 2-t megakadályozza. A Nord Stream 2-t meg lehet építeni. Azt állították, hogy ez problémás lehet. Hogyan lenne ez problémás? Ha meg kell felelni a szabályoknak, akkor feleljenek meg. Hogyha az Európai Unió beadataihoz általában csatolunk egy hatástanulmányt. De itt egy specifikus esetről van szó. Emlékeztetném a kollégákat, jogi keretet hozzunk létre. Ahogy az Karinsmore jogosan elmondta, mi csak tisztázzuk a jogi helyzetet, amely úgy tűnik alakított ki, a politikai vitákról van itt szó, hanem kiderült, hogy nagy szükség van arra, hogy a jogi helyzetet tisztázzuk. És ehhez nincsen szagállamoktól is hallhattuk, akik ellenzik ezt a javaslatot. Az európai tengerügyi megállapodás a nemzetközi tengerügyi megvezetékekre, amelyek a felségvizére vagy területére befutnak. Itt láthatjuk, hogy ezen, megállap, ezen egyezmény a tengerparti tagállamnak összegezvén. A bizottság üdvözli a nagy támogatottságot a jelentéstervezettel kapcsolatban itt ma délelőtt. Elnök, köszönöm szépen. Kollégák, sok időt adtam a hozzászólóknak, mert úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Technikai jellegű, de politikai szempontból is rendkívül kényes. Úgyhogy szükségünk van erre a vitára. Akkor most nem politikai választ adnék. Szeretném kiemelni, hogy a mi vitánk az energiaunióval kapcsolatban szintén egy politikai vita. Az energia, hogyha bárki beavatkozna, vagy hatással lenne a mi belső piacunkra. Általában véve az energiaellátás tekintetében. Tehát itt általános biztonságról van szó, ahhoz Federle és más kollégák is kiemelték. Úgyhogy itt mindig is politikai kérdésekről beszélünk, és mindig az energiaunió. Én szeretném a válaszomban csak a tartalom kérdéseit boncolni. Bizonyos megoldások tekintetében. Elsőként közös piac. Az EU második pillére. Langen kolléga a közös energiapiac kérdéséről van itt szó. 2013 eleje óta beszélünk erről. Az energiajóval kapcsolatos összes vita, harmadik energiacsomag, belső energiapiacról szó. Tehát nagyon sokat fogunk még erről beszélni, ezt egyetemen ki akarom mondani. Szeretném kiemelni, hogy egyértelmű, hogy bizonyos nemzeti hatásköröket elveszítünk, hogyha azokat átadjuk a bizottságnak. Természetesen, hogyha az Európai Bizottságra számítunk, és az Európai Uniós intézményekre, az ő támogatásokra általában véve a biztonsági kérdésekben, akkor fel kell adnunk bizonyos hatásköröket. És nekik kell a mi nevünkben az összes tagállam a nemzeti hatáskörökből valamennyit feladunk. Nincsen ebben semmi meglepő. Mindenképpen támogatom az Európai Uniót és azt, hogy előre lépjünk. Hozzunk létre egy ilyen helyzetet, amelyel előre tudunk lépni. Az Energiaunió, és általában véve. Válaszolnék egy kérdésre. Borhát igazgató úr megválaszolt egy kérdést. Ezen irányelv alapján minden gázvezetéket meg lehet építeni. Itt egyik gázvezeték tervet sem ellenezzük de az európai... Erről van itt szó, semmi többről. Úgyhogy mindenképpen bátorítjuk, hogy további gázvezetéket építsenek. Még valamit szeretnék kiemelni és elmagyarázni. Ami a kizárólagos gazdasági vezetet illeti. Valóban itt aggodalmakat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, tengeri joganyagával és egyezményevel kapcsolatban. De ez egy fontos kérdés. Az EU részes fele az egyezménynek, amely a jogokat és kötelezettségeket illeti, amely az egyezményből, amelyek az egyezményből adódnak, ezen kérdéseket meg kell vizsgálni. A bizottság javaslata nagyon fontos ezeket ellenőrizni, hiszen nagyon fontos ez számunkra. Másodszorban az EU bírósága 2012-ben úgy döntött, hogy a kizárólagos gazdasági övezet az EU egyrészt a tengerjoga és az EU bíróságának 2012-es ítélete miatt. Nagyon egyértelmű a jogbiztonság. Ezt is figyelembe kell vennünk. Tisztelt barátaim! Ez egy demokráciában magától értetődik. Köszönöm szépen ezt a kiváló vitát. A módosítók benyújtása január 16-a, 12 óra. Az ITRE-ben február 21-ek jelentéstevőkkel és a kompromisszumok kidolgozásában. Rövid ez az irányelve, hogy már elhangzott, de nagyon fontos, és nagyon kényes is. Vagy egyáltalán időnk lenne erre. Mindenképpen az ITRE-ben fontos, hogy találjunk a megszervezésére időt. Ön azt javasolt, rendben. Köszönöm szépen, kollégák. Nagyon jó volt ez a vita. Most pedig tényleg... Önként szeretnék arra emlékeztetni, hogy az antimikrobiális rezitencia elleni harc az egyik legnagyobb kihívás ahol az 2020-as programban van az egységes egészségügyi megközelítés tekintetében az antimikrobiális rezitencia kapcsán módosítókra ö, szükség van, mindannyiukat arra kérem, hogy január 16-a előtt nyújtsák be módosítóikat, tehát KED 12 kozó is. A DJ Research és Innovációval is tárgyaltam a bizottság részéről, hogy egyértelmű áttekintést kaphassak a már meghozott intézkedésekről. A múlt 5-ös, 7-es keretprogram területén 1 milliárd eurót szántak erre AMR-re. Ezen véleményen belül megpróbáltam az ITREK kompetenciákon belül maradni. Ösztönözni kell a kutatást és az innovációt ezen a területen úgy, hogy számos push and pull intézkedést stimulálni kell a teljes um, termékfejlesztés során az innovációt és a teljes uh, életciklus során támogatni kell az innovációt. Thank you very much. No, no. Sorry. No, thank you. Okay. So we have to... Ne, még nem értem a a tudományos kutatást, látni kell azt, hogy hogyan lehet a különböző kutatásokat támogatni, de úgy, hogy ezek piackész gyógyszerek legyenek. Úgy gondolom, hogy szektorokon átnyúlóan kell fellépnünk. Tízezer molekulából csak egyet lehet új gyógyszerként vagy vakcinaként kifejleszteni, ezért azt kérem, hogy nagyobb legyen az együttműködés a különböző szektorok között, de jobban ki kell cserélni az adatokat, és arra van szükség, hogy az aragyűjtést javítsuk, rendszer, a látható trendeknek megfelelően. Az egészségügy, a digitalizáció lehetőséget nyújt arra, hogy jobban összegyűjtsük az adatokat. Várom a vitát, amit majd az árnyék jelentéstevőkkel folytatunk, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy szépen Virink asszony, Anna Zabowska az EPP nevében. Szeretnék a jelentés készítőjénél, Viring asszonynál köszönetet mondani a munkájáért, amit elvégzett a véleménytervezett kialakításakor, de örülök annak is, hogy hajlandó találkozni az árnyék jelentés szemben jelenleg, és hogyha ezt nem koordináljuk, akkor 2050-ben 10 mindenképpen ezen baktérium kutatására van szükség, nem csak arról van szó, hogy új antibiotikumokat akarunk kikutatni, hogy a gyógyszeripari kutatásnál